So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Kedves kolléganők, kollégák, üdvözlök mindenkit a bizottság délutáni ülésén. Nagyon prominens ponttal kezdünk, hiszen a belga elnökséggel tartunk eszmecserét. Szeretném üdvözölni a környezetvédelmi minisztert, Schaufliege asszonyt üdvözöljük itt az Európai Parlamentben, Schauflikre asszony kíséretében Miguel van Petigem jött el, és eh, Pietras úr a tanács képviseletében, tehát a tanács is képviselve van. Most pedig a elkövetkezendő hat hónap programjáról hallunk. az a genti környezetvédelmi miniszterek informális üléséhez szeretnék gratulálni, hiszen nagyon jól szervezték, meg nagyon jó eszmecsere is zajlott, hogyan lehetne a forrás kímélő Európát felépíteni. A belga elnökség az Európai Unióban nagy, nagyon lényeges időpontban veszi át a kormánykereket, hiszen a környezetvédelem egész Európában és az egész világon roppant lényeges kérdés. Rengeteg dosszié van az asztalon, remélhetőleg eredményes lesz a munka, és hogy eh, a forráshatékony Európa valósággá válik. Ezen kívül a biohulladék is egy eh, lényeges témakör, äh, ami pedig a klímavédelemre vonatkozik. Szeretnénk a könnyű tergépjárművek esetében haladást elérni. Ezen kívül még a biocid rendeletet említeném. A parlament és a tanács között vannak még vitás kérdések. Egy nagyon lényeges eh, időszakot élünk át, tehát ami a környezetvédelmet, illeti két ENSZ konferencia is lesz a biológiai sokféleségről októberben, és decemberben pedig a klímavédelemről. Ma délelőtt is eh, szóltunk, legalábbis a biológiai sokféleségről. Reméljük, hogy eh, a kopenhágai rossz tapasztalatok után esetleg eh, tanulhatunk is most. 27-en vagyunk, plusz a bizottság, tehát az azt jelenti, hogy 28-an, azonban ez még nem feltétlenül egység. És megtanultuk azt is, hogy Európa gyenge, amennyiben nem ugyanazon a nyelven beszél. Hmm, több személy ugyan lehet, de ugyanazt kell mondaniuk, ugyanazt az álláspontot kell képviselniük. Cancún és Nagoya esetében is egységes Európai Uniós pozíciót kell kialakítanunk. Nem engedhetünk meg magunknak több gyeng eredményt, hiszen eh, akkor elveszjük a bátorságunkat, az elkötelezettségünket, és távolabb kerülnek a megoldások. Tehát eh, nagyon érdekel minket, hogy eh, mit ad elő. Nekünk látom, hogy a az összes belga tagunk itt van, ez így is van rendjén, de a többiek is itt vannak, a fontos politikai frakciók képviselői. És most azonnal át is adom önnek a szót. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, elnök úr, mindenképpen eh, szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőségért, hogy eh, előadhatom önöknek a belga elnökség környezetvédelmi programját az Európai Bizottság, Környezetvédelmi Bizottság előtt, Európai Parlament Bizottság előtt. Nagyon lényeges eh, szerepet játszik az önök szakbizottsága. Tudjuk, hogy nagyon sok tapasztalat és szakismeret gyűlt össze Ami a környezetvédelmi politikát illeti az Európai Unióban, ez a bizottság mindig nagyon fontos szerepet játszott. A belga elnökség tudatában van ennek, és most a Lisszaboni szerződés hatályba léptével az Európai Parlament erősebb szerepet kapott. Mi az együttes döntéshozatalt teljesen normális eszköznek tartjuk. Arról van szó, hogy a két fórumunk között jó legyen az együttműködés, tehát a környezetvédelmi miniszterek tanácsa és az Envi bizottság között. Hiszen így közösen jobban tudjuk megoldani feladatainkat. Flamand környezetvédelmi miniszterként különleges megtiszteltetésnek tartom, hogy eljöhettem, és hogy én vezethetem az elnökség alatt a környezetvédelmi tanácsot. A környezetvédelem a belga elnökség egyik prioritása. És ez így is szükséges, hiszen Európai Unióként óriási kihívásokkal szembesülünk. 50 éve a legmagasabb a munkanélküliség és a szociális egyensúly hiánya a környezetvédelem is kevesebb pénzt kap, csökken a versenyképességünk. Ezen kívül a lakosság világméretű növekedése egyre nagyobb terhet ró a környezetre. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy ezt kiegyensúlyozzuk. Új gazdasági hatalmak jelentek meg a szintéren az elkövetkezendő évtizedek kihívásai pedig eh, többek között arról szólnak, hogy eh, hatékonyabban bánjunk a természetes nyersanyagokkal és az energiával. Hogy eh, ezt megoldjuk, ehhez sokkal koherensebb Európai Unióra van szükségünk. Belga elnökségként nagyon ambíciózus programunk van. Sikeresek lehetünk, hogyha EU-ként együttműködünk, és hogyha kifelé összefüggő üzenetet fogalmazunk meg. Mindenképpen számítok az önök segítségére is. Most pedig a belga elnökség négy priorit szeretném elmondani. Hölgyeim és uraim, a klíma kérdésével kezdek. A Cancuni konferencia előkészületei már megindultak. Az Európai Unió számára nagyon fontos az, hogy ismét visszanyerjük a bizalmat, és hogy kezdeményezők legyünk. A belga elnökség nagyon erős és rugalmas európai pozíciót fog kidolgozni. Az informális környezetvédelmi miniszterek tanácsán már tartottunk egy eszmecserét, a tagállamok és a bizottság is egyetért abban, hogy lépcsőzetes megközelítésre van szükség. Cancúnban eh, az egyes témákat eh, nagyon konzekvensen kell képviselnünk. A követeléseinket viszont egyensúlyba kell hozni a többiek érdekeivel is. Tehát nagyon lényeges például a technológia transfer témája, és szükségünk van különféle garanciákra. Ezen kívül arról is szó van, hogy a nyersanyagpiacot jobban menedzseljük. A 2020-as csomag nagyon jó keretet ad nekünk ehhez. Az Európai Bizottság megvizsgálta a különféle opciókat, hogy hogyan lehetne az üvegházhatást okozó kibocsátásokat csökkenteni. Ezen kívül a széndiokszid szivárgás vizsgálata is zajlik. A bizottságnak különféle opciói vannak ezeken a területeken, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen módon érhetjük el a megcélzott 30%-os kibocsátás csökkentést. Két nagyon lényeges témát említenék itt. Az egyik a 2050-es célok, amelyet elfogadtak a kormány és államfők a kopenhágai megalapodás keretében. Ez elsősorban a kibocsátás csökkentésről szól. A spanyol elnökség már az elmúlt tanács alatt, októberben is megpróbált előre haladni ebben a témában szorgalmazzuk, hogy az Európai Bizottság tovább foglalkozzon az opciókkal, még több opciót dolgozzon ki a környezetvédelmi miniszterek tanácsában, pedig ezt részletesebben szeretnénk megtárgyalni. Ez az októberi tanácsülésnek megfelelő anyagot is nyújtana. Szeretnénk tovább szorgalmazni a kibocsátás csökkentést a kis haszongépjárművek esetében is. Tehát politikai egyességet szeretnénk, és hogyha első olvasatban sikerülne elfogadnunk, akkor az nagyon jó lenne. A következő prioritásunk a biológiai sokféleség. 2010 a biológiai sokféleség nemzetközi éve. A belga elnökség ezt szeretné kihasználni, hogy a nagoyai konferencián fontos lépéseket tegyünk. Különféle mutatóink vannak, amelyek azt mutatják, hogy a biológiai sokféleség által okozott veszteségeket még nem sikerült megállítanunk. Március 15-én sikerült megállapodnunk hosszú távú víziókban a EU 2020-as stratégián belül. Ezen az alapon szeretnénk tovább mozdulni. Konszenzus szeretnénk elérni, és pozitív eredményt elkönyvelni. Azt szeretnénk, hogy ezeket az ambiciózus és realisztikus célokat 2010 után meg tudjuk valósítani, és ehhez stratégiai tervet is szeretnénk létrehozni. Az októberi környezetvédelmi tanácson szeretnénk megállapodni. Pillanatnyilag Montrealban zajlanak az APS jegyzőkönyv előkészületei, és ez csak is akkor lehet sikeres, hogyha egy hangon szólunk. Decemberben környezetvédelmi tanácsülésen is beszélünk majd erről a fontos témáról, és megnézzük, hogy az Európai Unió cselekvési terve a biológiai sokféleség érdekében hogyan ültethető át a gyakorlatba a nagolyai eredmények ismeretében. A biológiai sokféleség és az egészséges ökorendszerek alapvető fontosságúak gazdaság és szociális szempontból is, hiszen számos szolgáltatás kötődik ezekhez. Ezeket a dolgokat még eléggé gyakran eh, alábecsülik. A TEEB jelentések pedig ezen szolgáltatók gazdasági jelentőségét is eh, vázolják. Fontos, hogy eh, a biológiai sokféleséget más politikai területekre is átvezessük. Fontos az, hogy az ökoszisztémák hasznát ne veszélyeztessük. Ezen kívül még természetesen a GMO-ról is szó lesz, de itt a biztos tegnap már elmondta, hogy milyen kezdeményezései lesznek. A környezetvédelmi tanács üléseken elég gyakran beszéltünk erről. A belga elnökség mindenképpen kontinuitást szeretne ezen a területen. Most akkor áttérek a harmadik prioritásunkra, ez pedig eh, a nyersanyagokkal való gazdaságos gazdálkodás. Gondolom egyet értenek velem, amennyiben azt állítom, hogy a konjunktúra élénkítése ökológiai és gazdasági szempontoktól is függ. Olyan eszközökre vagyunk utalva, melyekkel mind a két politikai területen erősebben léphetünk fel. Itt van az energiahatékonyság, azonban ehhez az is hozzátartozik, hogy fenntartható módon bánjunk az anyagokkal. Ez természetesen az európai gazdaság versenyképességét is növeli. A fenntartható anyag kezelés azt jelenti, hogy a különféle alapanyagokkal, nyersanyagokkal, hulladékkal gazdaságosabban bánunk. Arról van szó, hogy ezen anyagok teljes életciklusát kihasználjuk. A gazdasági szempontok primátusát meg kell szüntetni, hiszen fenntartható fejlődésről van szó. A versenyképesség csak is úgy garantálható, hogyha ezek az anyagok fenntartható módon kezeltetnek. Ez azt is jelenti, hogy az anyagok egész életciklusát végig kísérjük, egészen a kitermeléstől a hulladékkezelésig. Az elnök itt említette, hogy erről a témáról szóltunk az informális tanácson is, amely Gentben ülésezett. Leinen szakbizottsági elnök is vendégünk volt. Szeretnék most ezért köszönetet is mondani neki, hogy nagyon érdekes és értékes hozzászólásokat tartott. Nagyon sikeres informális tanácsülésünk volt. Az a célunk, hogy az anyagok, hogy a fenntartató anyagkezelés minden területen elterjedjen. Ez egy alapvető kezdeményezés, hiszen arról van szó, hogy a forrásokkal fenntartató módon gazdálkodunk. A decemberi hivatalos környezetvédelmi miniszter tanácson pedig elfogadjuk a tanács következtetéseit, és szeretnénk az Európai Bizottságnak egy úti tervet adni. Most két irányevről beszélnék, amely termék, illetve hulladék vonatkozással bír. Az egyik irányelv az elektromos és elektronikus készülékekről szól, az életciklusukról és a keletkező hulladék kezeléséről. A másik, az ROHS irányelv pedig a veszélyes anyagokról szól. Már sikerült politikai megállapodást elérni ezeken a területeken az elnökség számára érdekes volt látni, hogy milyen módosítókat nyújtottak be, illetve jelentettek be. Reméljük, hogy első olvasatban sikerül megállapodnunk. Ebben az összefüggésben most utalnék a biológiai hulladékra is. Itt is fenntartható kezelésre van szükség, vagy pedig egy biológiaibb anyag áramlásra az életciklus alapú megközelítés itt is prioritást élvez. Mindig ragaszkodtunk ahhoz, hogy a biológiai hulladékról szóló irányelv az Európai Parlament érdeklődését is felkeltse. Az EP múltkor meg is kérte a bizottságot egy állásfoglalásban, hogy foglalkozzon a kérdéssel. A negyedik prioritásunk pedig az európai környezetvédelmi politika számára kidolgozandó jobb eszközök. Ezen a téren arra koncentrálunk, hogy hogyan tudunk a bizottsággal közösen bizonyos témákkal jobban foglalkozni. Fontos az, hogy jobb politikát folytassunk, jobban készítsük elő a releváns információk alapján a jogalkotást. Szeretnénk egy fő áramot létrehozni a jelentések írásánál, illetve megnézzük a hatásvizsgálatok hatását. Ebben az összefüggésben említeném, hogy a nemzetközi környezetvédelmi kormányzás is lényeges téma lesz. Most néhány akcióprogramról szólnék 2012-ig bezárólag. Tudom, hogy az Európai Parlament számára is nagyon fontos téma ez. Mindkét szervezetünk fontos nagymértékben hozzájárulhat itt a sikerhez. Az előregedett, kiöregedett elektromos elektronikus készülékekből származó hulladékok kezelésénél. Ezen kívül a biocid rendeletet említeném még. Politikai megállapodást szeretnénk elérni a tanácsban erről, és természetesen az Európai Parlament politikájával is lépést tartunk. Hölgyeim és uraim, hogy ténylegesen sikeresek legyünk, szükségem van a támogatásukra. Az Európában elért haladás az együttműködés és a párbeszéd gyümölcse. A környezetvédelem területén nagyon lényeges kihívásokkal szembesülünk az elkövetkezendő hat hónap során. Bár mikor eljövök önökhöz eszmecserére, amennyiben szükséges hiszen nagyon jó esélyeink vannak a sikerre. Az Európai Uniónak itt viszont nagyon koherensen kell dolgoznia. Már zajlanak a tárgyalások, és remélem, hogy sikeres lesz az együttműködésünk. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Frau Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, köszönöm szépen a belga elnökség programjának a bemutatását. Azt mondta, hogy a környezetvédelem központi kérdés az elnökség számára az önök programjában, ezt örömmel halljuk, és azt is, hogy megpróbálnak egyességre jutni a parlament és a tanács között, a 27 tagállam között a legfontosabb dossziékban, amelyek a napirendünkön vannak, az elektronikai hulladékkal kapcsolatos rendelet azután a könnyű haszon járművek, a biocid rendelet, hát sikeres, nagy siker lenne, ha ezt el lehetne érni az év végéig. Azt is hallom, hogy a miniszterek a tegnapi napon beszélgettek még egyszer ismételten Cancúnról, és az ott követendő uniós stratégiáról, vagy inkább taktikáról, és még mindig feltételektől függ, hogy mi mit csinálunk már attól is, hogy mások mit csinálnak. Ugye erről már többször beszélgettünk, hogy Európának saját érdekéből ö, a ö, nyersanyag szegény irányba kellene haladni, és nem arra ö, figyelni, hogy mások mit csinálnak, hanem saját érdekünkben ö, sikereket ö, biztosítani. Ami pedig a fenntartható ö, fejlődést, illetve a nyersanyagok fenntartható fejlődését illeti. A VEE e e irányelvere jó példa lehet, ez egy prominens példa arra, hogy hogyan lehet az értékes anyagokat visszavinni a körforgásba, hogyha begyűjtjük ezeket az elektronikai hulladékokat, és újra hasznosítjuk, illetve ciklikáljuk őket. Nagyon sok hozzászólás van, igyekszünk végigmenni a listán. A koordinátorok először, közülük is Széber úr. Köszönöm, elnök úr, nagyon örülök, hogy egy regionális miniszter lesz az elnök. Én Tirolból érkezem, Ausztriából, és a regionalitás elven állunk is nagyon erős, és hát a viszonyunk a ö, ö, Flamad régióval nagyon jó, úgyhogy örülünk, hogy a tanácselnöke most ö, Flandriából kerül ki. Ö, miniszterasszony, ön környezetvédelmi miniszter, aztán legelőször a pénzügyi válságról kezdett el beszélni. Hát ugye ez mutatja, hogy a környezet politika mindig nagyon soros összefüggésben áll a gazdasági fejlődéssel, ha az nincs, akkor az akadályozza a környezetvédelmi politikát. Nem gondolja-e azt, hogy a haladó környezetvédelmi politika maga a kulcs ahhoz, hogy Európa versenyképes maradjon? Szóval, hogyha állandóan utána kullog a környezetvédelmi politika, a gazdaságpolitikának, az nem jó. Tehát azt kérdezem, jól értettem -e önt? Én úgy gondolom, hogy jó környezetpolitikával világszerte sikeresek lehetünk, mert az egyértelműen azt mutatja, hogy az erőforrásokat ö, jól használjuk fel, és azok az országok gazdaságilag is a legsikeresebbek, amelyek jól tudnak gazdálkodni erőforrásaikkal a regionális megközelítésre visszatérve, ugye különböző a megvalósítás. Ugye a madárvédelmi irányelv, a ö, habitát irányelv, a flaura, ö, fauna, flóra habitát irányelv. Szóval a tagállamoknál nagyon különböző a koncepció az átültetést illetően. Nagy a különbség az országok, régiók között. A belga elnökség, kérdezem, megpróbál eh, egy egységesebb eh, színvonalat kialakítani. Én nem a szint csökkentéséről beszélek, hanem egységesebb bétételéről. Tehát ne forduljon az elő, hogy eh, valahol nagyon szigorúan megvalósítják az irányelvet, és van, ahol meg nem törődnek vele. Cancunról is esett szó mit tart arról az ígéretről, amit az Unió a fast track finanszírozással kapcsolatosan mondott, sok pénzt ígértünk, ön beszélt a gazdaság, illetve pénzügyi válságról, lát-e lehetőséget itt tovább lépésre az uniós kötelezettségvállalások betartását illetően, és végül pedig a víz az a terület, ahol arra várunk, hogy a bizottság az új ivóvíz irányelvel álljon elő. Sajnos már egy éve megtette az ígéretét, csak még nem lett belőle semmi a mai napig. Úgyhogy szeretném sürgetni, hogy a bizottság tegyen eleget ennek az ígéretének, és álljon elő ezzel a tervezettel. Köszönöm az ENVI bizottság vízpápájának muszáj volt feltenni ezt a kérdést. A flamand televízió nagyon szépen dolgozik, csak itt azért eléggé akadályozzák a következő hozzászólót, aki nem más, mint Linda McEwen kolléganő. Köszönöm, köszönöm szépen miniszter asszony, hogy eljött hozzánk, és elmondta, hogy az elnökség hogyan közelít a problémákhoz. Ugye a nemzetközi agenda az elkövetkező hat hónapban ennek megfelel. Gondolok mindenek előtt az éghajlatváltozásra. Ugye közeledik Cancún és Kopenhágában annak idején, amikor amerikai kollégákkal beszéltünk, akkor mindig jobb a cselekvés, mint a szavak, a beszéd. Mi mindig beszélünk a célokról, de nem tudom, hogy az elnökség nem gondolja azt, hogy egy kicsit kellene dolgozni Cancún előtt, megnézendő, hogy a tagállamok hogyan valósítják meg az éghajlatvédelmi csomagot, és milyen hatása van ennek. Tudom, hogy ez a bizottság munkája, hogy figyelemmel kísérje a megvalósítást, de a biodiverzitás esetében is ugye nem tudom, hogy a környezetvédelmi miniszterek mennyire nyitottak egymással, mennyire nyitottan beszélnek. Tehát, hogy megkérdezzék, hogy hol vagytok ti, hol álltok, mi változott, mit csinálnak a legnagyobb vállalatok, milyen az együttműködés. Tehát ez egy jó dolog, amit önök tettek két éve, hogy ugye önök ezt megcsinálták, például az autóiparban meg lehet mondani a világnak, hogy sikerült ezt és ezt megvalósítani. De most a másik területen esetleg az elektromos autó kerül előtérbe, szóval jó lenne, hogyha az ember erről nyíltan beszélne, hogyan valósítják meg ezek, és akkor úgy lehetne elmenni Cancunba, hogy az embernek van egy áttekintése, hogy nem csak beszélünk erről, hogy 20 vagy 30 százalék, hanem el tudjuk mondani, hogy mi történt eddig. Ez egy nagyon, hason, nagyon hasznos dolog lenne, hogy mi történt, van-e már valamilyen teljesítés. Ha nincs, akkor azt meg kell beszélni, és meg kell nézni, hogy miért nincs. És még egy második kérdésem is lenne. Az elkövetkezendő három hónapban a bizottság meg fogja nézni a benchmarkingot, és ez a ETS-szel függ össze, ugye a kibocsátás kereskedelmi rendszerrel. Úgyhogy itt is vannak veszélyek a karbon árakra vonatkozó, nem tudom, hogy az elnökség beszéle majd erről, illetve a miniszterek körében szó esik-e a benchmarkingról. Nagyon szépen köszönöm. Pászekut, köszönöm szépen. Én az anyanyelvemen fogom elmondani, amit szeretnék, és az anyanyelvemen mondhatok köszönetet, és még meg is értik bár itt az Európai Parlamentben mindig lehet hollandul beszélni, de mivel most Flamanda miniszterasszony, nagyon örülök annak, hogy hollandul szólhatok. Két dolgot szeretnék megemlíteni viszonylag általánosan beszélt a négy területről. Itt szeretnék egy kicsit utána kérdezni, ugye Cancún, éghajlatváltozás. Elmondta, hogy az Európai Unióban szeretnének egy álláspontot elérni, és jó lenne koherensen fellépni Cancúnban. És hát nagyon fontos a menetrend, ugye egy nap válasz, egy nappal Kopenhága előtt tudtunk csak megállapodni a pénzt illetően, aztán sok konferencián még akkor sem sikerült. Szóval a kérdés, hogy október közepén lesz ez a találkozó, és hogy ezeket az álláspontokat ki lehet-e addig alakítani. Ezt ebben a kérdésben 30% pénzügyi ügyek, pénzügyek, finanszírozás, itt világosan kell látni, hogy, és tényleg csak egy hónapunk van, hogy ezt biztosítsuk. Aztán a fenntartható ö, ö, bánásmód a, az értékes anyagokkal. Ugye Gentben született egy feljegyzés, itt a szétválasztásról van szó, erre feltétlenül szükség van, és arról is, hogy ezeket az anyagokat kisebb mértékben kell hasznosítani, de ez nagyon passzív. Azt mondják, 2011-re lesz egy roadmap a bizottság részéről, de hát jobb lenne itt is konkrét lépéseket tenni a biológiai hulladékot illetően. Ugye jelenleg Európában elősegítik a szemétégetést, hát ez a legkevésbé hatékony, és ezt a megújuló energiáról szóló irányelv mellett csináljuk. Szóval kellene itt egy hierarchiát kidolgozni, hogy hogy kezeljük a hulladékot, és az égetés lenne az utolsó pont, az utolsó szint. Úgyhogy izgalommal várom, hogy a bizottság mit mond majd ezzel kapcsolatban, de én is izgalommal várom a válaszát. Aztán még egyszer ez a fenntartható bánásmód az anyagokkal. Itt arról is szó van, hogy a környezetvédelmi költségeket számszerűsítsük. A bizottság dolgozik az ide vonatkozó irányelv átdolgozásán, ugye az energiaadóval kapcsolatban. Nem tudom, hogy lendületesen fogják ezt az ügyet előbbre vinni, hogy itt tényleg a mobilitás költségeit lehessen meghatározni. Hát ezek konkrét kérdések, de ön itt eléggé homályosan fogalmazott, ezért várok a konkrét válaszára. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát a holland képviselő hollandul ö, beszélhet, akkor is, ha nem flamanda ö, miniszter, mindenki mindig beszélhet itt az nyelvén. Anna Rosbach asszony. Köszönöm szépen elnök úr. Nagyon egyetértek az előttem szóló kollégákkal, a szociáldemokrata kollégával és az előttem szólóval is egyetértünk. Megkeven képviselőasszony mondta, hogy nincsenek gyakorlati intézkedések. Van, sorra születnek a jó irányelvek, a cél teljesen rendben van, csak éppen mi történik a gyakorlat terén? Nem sok értelme van egyre több papírt gyártani, egyre több papírt fogyasztani, egyre többet írni, de aztán nem történik semmi. Én egy olyan országból jövök, ahol a hulladékot még égették. Jobban szeretném, hogyha a harmadik generációra térnénk át. És a forrásokat mind tudnánk újra hasznosítani a hulladékokat, mert különben el fognak fogyni az erőforrások. Nos, amit viszonylag gyorsan meg kellene tennünk. A műanyag a hulladékok, amelyek egyre nagyobb mennyiségben találhatók. Én beszéltem erről a biztos úrral, és csak éppen eddig az ég a világon semmi nem történt. Köszönöm szépen, következő. A Nedvo, köszönöm szépen, elnök úr. Ő, miniszter asszony, nagyon szépen köszönöm a rövid beszámolóját, üdvözöljük a bizottságunkban. Tudjuk, hogy Európa motor. Hát Kopenhágában ez mondjuk nem annyira volt így, de néhány tagállam nem volt ott a frontvonalon, de a gazdasági válság ezt a dolgot nem könnyíti meg. Na most mi azt gondolom, hogy a becsvágyunkat nem szabad visszafogni, és nem szabad az ígéreteinket megszegni, mindegy, hogy Nagoyában vagy Cancunban fogjuk ezt megtenni, úgyhogy én örülök, hogy azt hallhatom, hogy az önök súlypontjai között nagyon sok minden szerepel. Göteborgban volt egy csúcs, 2002-ben Johannesburgban született meg egy cselekvési terv, aztán a biodiverzitás 2006-ban, és most már vannak egyéb kötelezettségvállalások és amelyeket a tanács tett. Tehát amit én mondok, az egybevág azzal, amit a többiek is elmondtak, kérdésem, hogyan tudja az Európa, a belga elnökség biztosítani a megvalósítást, például a biodiverzitás terén, az önök véleménye szerint milyen konkrétumokra van szükség, milyen konkrét lépésekre, ahhoz, hogy az, ami 2010. decemberében megszületett célként, az valóban teljesüljön. És, és hogyan lehet az ABS szabályokat kialakítani, milyen célokat fogalmaznak meg. És még egy kérdés, sokat hallottunk, beszéltünk a GMO-król. Belgium a foglalkozni akart a bizottság szövegével, olvastam, és szeretnék egy kicsit többet hallani öntől ezzel kapcsolatban. Van Damme következik. Köszönöm szépen. Anyanyelvemet fogom használni, ha megengedik. Nagyon örülök neki, hogy ma alkalmam van ezt használni egy flamand miniszterrel. Nagyon sok prioritást említettek a kollégák, a klímapolitikát például, illetve a fenntartható anyagkezelést. Ez egy elég meglepő anyag. Én visszakanyarodnék azonban az változáshoz. Észrevételeim lennének, illetve kérdéseim is. Természetesen ez kapcsolódik a miniszterasszony által említett célkitűzésekhez, említette a 30%-os célkitűzést. Szerintem erről egy kicsit máshogyan kéne gondolkodni. Én úgy vélem, hogy a tanácsi elnökség feladata, hogy a tanácson belül konszenzust sikerüljön elérnie. Ugyanakkor az is fontos, hogy a saját célkitűzéseiket a saját célkitűzéseit az elnökség megpróbálja érvényesíteni. Tehát egyszerre két dolog van, konszenzus és a saját célkitűzések, elképzelések megvalósítása. Nagyon fontos az, hogy eredményeket tűzünk ki magunk elé, elérendő eredményeket. Tudom, hogy a bizottság tárgyal erről a kérdésről, nem a környezetvédelmi tanács, de a bizottságban tárgyalnak arról, hogy plusz támogatásokat foganatosítsanak. Nos, ez kapcsolódik a jövőbeni energiakeverékhez, és én úgy vélem, hogy ilyen típusú szén bányászatra is lehetőség, illetve a szén ilyen típusú felhasználására, amiből elektromos áramot fejlesztünk. Ez egyfajta jelzés, tehát ez jelzés értékű a környezetvédelmi tanács felé, az erőforrásainkat máshogy kell felhasználni. 3 milliárd eurós támogatásról beszéltünk, ez ennyi lenne elérhető a tagállamok számára, sokkal jobb lenne, hogyha megújuló energiaforrások felé figyelnénk, arra fordítanánk, vagy azok kifejlesztésére fordítanánk ezt az összeget. Tudom, hogy milyen a sorsa ennek a témának, és örülök annak, hogy prioritásként kezeli ezt a belga elnökség. Jó magam egyébként ez, ebben a két témában árnyék jelentőstevő vagyok, és erről már a mai délelőtti ülésen is szó volt. Nos, nagyon szeretnénk, hogyha az első olvasatban is meg tudnánk egyezni, és ez, ezt elképzelhetőnek is tartom a belga elnökség alatt, de elképzelhető, hogy ennek az lesz az ára, hogy bizonyos dolgokat kihagyjunk majd. Nagyon fontos lenne, hogy nyitottan álljunk ehhez a kérdéshez, Aztán egy másik területen az ö, elektromos cikkek, ö, elektromos hulladékkal kapcsolatban ö, is prioritásként kezelik ezt a dolgot. Nos, a parlament úgy döntött, hogy a napelemeket kivonja ezen tárgyalási csomagból kár volt. Jó lenne, hogyha a tanács a napelemekkel kapcsolatban álláspontot alakított volna ki, ami ö, megfelelne a fenntartható anyagkezelésnek. Tehát a napelemek igenis, hogy fenntartható termékek. Köszönöm szépen. Köszönöm, és mielőtt válaszol, összegyűjtjük itt az összes belegát. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt, miniszterasszony. Megköszönöm az expozéját. Az első prioritási pontként az éghajlatváltozást említette. A bio üzemanyagokhoz azonban ez valamiféleképpen kötődik, ezt hosszasan tárgyaltuk már itt. És úgy vélem, hogy ez azzal járna, hogy egy Dánia méretű plusz földterülettel gazdálkodhatnánk, tehát 4,5 millió hektárnyi területről van szó, ennyi helyen termesztenénk bioüzemanyagokat. Én gondnak tartom azt, hogy a közvetett földhasználat problémáját nem vizsgálták meg, illetve a fenntarthatósági kritériumok hiánya is gondot jelent a bio masszával kapcsolatban. Kérdésem, hogy tudatában van-e ezen gondoknak, tesz-e valamit ezzel kapcsolatban a tanácsban, napirenden szerepel ez, illetve a bioüzemanyag előírás számára felhasznált, közvetetten felhasznált területek, földterületek kérdése prioritást élvez. Tudja, hogy ez gondot jelent? Az a, véle, az a következményes lehet, hogy megnő a széndiokszid kibocsátás. Köszönöm. Nagyon sok kérdés, melyre rögtön választ kapunk. Szeretném megkérdezni, hogy kére valaki még szót, mielőtt lezárom a felszorak listáját. Igen. De. Igen, rajta van második körben, tehát a válaszok után. Akkor várjuk a válaszokat. Köszönöm szépen. Megköszönöm tisztelt képviselők a sok észrevételt, kérdést úgy látom, nagyon nagy érdeklődéssel viseltetnek a tanácsi prioritások iránt. Nagyon sok érdekes elgondolást, ötletet hallottam. Talán csoportosítanám a kérdéseket, és a prioritások szerint osztályokba sorolom őket. A klíma változással, az éghajlat változással szeretném kezdeni. Számos kérdés erre utalt, és örülök annak, hogy ezek felmerültek, hiszen ez az egyik legnagyobb előttünk álló kihívás az év második felében. Kopenhága kudarc volt, de ezt lássuk árnyaltabban. Bizonyos dolgokban sikerült megegyezni Kopenhágában. Erre építhetünk és ezen, ezeken a területeken kell tovább lépni. A legfőbb kihívás Cancúnban az lesz, hogy kötelező érvényű megállapodást sikerüljön valahogyan kieszközölni. Tehát ugye ez az, az MRV-re, és a Redre, nagyon fontos az, hogy vezető szerepet játszunk, illetve az is fontos az, hogy, a, hogy helyrehozzuk a hibát. Nem engedhetjük meg, hogy folytatódjon ez a helyzet csupán azért, mert korábban valaki hibát követett el. Nem feltétlenül kell vállalnunk a nem feltétlenül kell vállalnunk a, a hibás, a bűnbak szerepét. Sokat beszéltünk az MRV-ről, a Monitoring Verifying Reporting kérdésről. Szeretnénk, hogyha ezzel kapcsolatban Kankóban eredményt érnénk el, és a szép piac működését is javítatnunk. Aztán ott van a úgynevezett fast start financing, tehát a gyors finanszírozás. Elképzelhetőnek tűnik az, hogy 4 milliárd eurót gyorsan lehívhatóvá teszünk. Egyébként az ECOFIN integrált jelentése szól e- erről. Meg kell nézni természetesen annak a lehetőségeit, hogy ez a, ez a fast track financing, ez mennyiben megvalósítható, tehát nyilván világosan kell ezzel kapcsolatban fogalmazni. Nem lehet egy csak úgy pénzt osztogatni. Aztán a 30%-os javaslat feltételekhez kötött. Legalábbis egyelőre. Beszédemben említettem, hogy az Európai Unióban az álláspontunk feltételekhez kötött, jelenleg a 20%-ot deklaráltuk, a 30% pedig annak a függvénye, hogy a többi ország, harmadik országok követnek-e minket. Természetesen kívánatos lenne a feltételekhez nem kötött 30%-ot elérni. Meglátjuk, hogy a bizottságon és a tanácson belül hogyan tudjuk ezt elérni, hogyan tudunk ebben megegyezni, hogy azzal mindig, mindkét fél jól járjon. Azt hiszem, hogy a bizottság is körülbelül ugyanúgy gondolkodik, mint mi ezzel kapcsolatban. Remélem nem hagytam ki semmit de ha mégis, akkor majd visszatérek. A biológiai sokféleség nagyon fontos témája lesz az ősznek. Készülünk. Ezzel kapcsolatban folynak az előkészületek. Egészen világos a munkamódszerünk. Az abs el kapcsolatban nem tudom pontosan, hogy mm, hogyan járunk majd el, hiszen minden Montrealtól függ, a Montreali konferenciától ettől teszem függővé azt, hogy, hogy vajon mennyire leszünk sikeresek. Mindenképpen üzenetet kell továbbítanunk, ez a kérdés napirenden lesz a tanácsban, az ősz során. Március 15-én döntés született, de a montreáli tanácskozás eredményét nem szeretnénk megjósolni, nem szeretnénk ezzel kapcsolatban jóslatokba bot, bocsátkozni. A kérdés az, hogy a biológiai sokféleséget más szakpolitikai ágazatokban hogyan lehet beleszőni. Ott van például a közös mezőgazdasági politika, vagy az integrált halászati politika. Úgyhogy úgy vélem, hogy ezeken a területeken is meg kéne valósítani a biológiai sokféleség szempontjait. Aztán benchmarkinggal kapcsolatban tett fel kérdést McEwen asszony. Ezt leginkább szakbizottsági szinten tárgyalják, a tanácsi napirenden mindez nem szerepel. Aztán az ivóvíz irányelv volt a következő kérdés. Ez a trió napirendjén van, tehát a, a spanyol, belga, magyar trió napirendjén, nagyon odafigyeltünk erre. Mindenképpen előre kell lépnünk ebben a témában. Tehát nyilvánvalóan az irányelvet próbáljuk formába önteni. Van Bremt kolléga, Eckhout kolléga a fenntartható anyagkezelést említették. Itt vannak konkrét dokumentumaink is, az úti terv elkészülését várjuk. Csak dokumentumokról van itt egyébként szó, hanem informálisan már tárgyalások is kezdődtek, és ö, már fel is lépünk ebben a témában. Egyébként minden szerepel a belga elnökség honlapján. Aztán például ott van az öko-design irányelv, vagy a hulladék export kérdése, ez is nagyon fontos és aktuális téma. Szeretnénk megvizsgálni a carbon footprint kérdését, aztán a újra hasznosítási bizonyítékokat, biztosításokat, vagy tanúsítványokat, meg lehetne vizsgálni azt, hogy egységesíteni lehet-e ezt a újra felhasz, újrahasznosítási tanúsítványt. Megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet mindezt megvalósítani olyan jogszabályokban, amelyek már majdnem megszülettek, tehát előre haladott állapotban lévő jogszabálytervezetekkel. Valószínűleg egyébként erre majd a decemberi tanácsülésen csúcson kerül sor. Egyébként az ezzel foglalkozó konferencia nagyon jól sikerült. Először tudtuk ezt a témát megtárgyalni európai szinten. Aztán bioüzemanyagok, megköszönöm Stász úrnak az erre irányuló kérdését. Ez a kérdés az októberi csúcs napirendjén szerepelt, hát beszélünk majd róla. Természetesen nagyon fontosak a, a kritériumok, és alap, vetően fontos az, hogy, az, hogy a környezetvédelmi tanácson beszéljünk erről. Nagyon fontos elemeket tartalmaz mindez, és ez a fenntartható anyagkezeléshez is tartozik. Köszönöm. Azt hiszem, hogy minden kérdésre válaszoltam. Ha mégsem, akkor kérem, tegyék fel újra a kérdést, vagy máskor írásban mondjuk megválaszolom ezeket. Köszönöm. Köszönöm. Vannak még kérdések, köszönöm a válaszokat. Második körre Margaret Auken. Köszönöm. Elnök úr is köszönöm, miniszterasszony. Anyanyelvemen folytatom én is. Amikor itt, hát hiszen ilyen nyelveken beszélünk, ma kis nyelveken beszélünk. Lenne egy kérdésem a költségvetési vonzatokról, itt a belga elnökség utalt arra, hogy vigyázni akarnak a környezetre, odafigyelnek a környezetvédelemre, jobb eszközöket akarnak ennek érdekében. Honnan jön a pénz erre? Azért ez nem lesz ingyen. Valahogy jobban kellene a környezetvédelmet finanszírozni is. A költségvetési reformban az a helyzet, hogy tíz évente van változtatásra lehetőségünk. Azt szeretném megkérdezni, hogy a belga elnökség hogyan garantálja azt, hogy több forrás jut a költségvetésből a környezetvédelemre. Amikor szeptemberben kommunikálnunk kell, akkor mindenképpen közölni kell azt is, hogy honnan jön majd a pénz. Különben, hogyha nem lesz forrásunk, akkor ezeket a dolgokat nem fogjuk tudni megvalósítani. Tehát több pénz van szükség. Köszönöm. Köszönöm. José Manuel Fernández. Excusez-moi, mais j'étais encore dans la traduction. Elnézést, még a fordításban voltam. Senhora Presidente. Eh, quero-me congratular com a ambição. Elnök úr, miniszterasszony, gratulálok. Sobre o desenvolvimento. Ehhez az ambiciózus programhoz. Gratulálok eh, ahhoz, hogy eh, ennyire fenntartható témákon gondolkoznak el. De sajnos én is attól tartok, hogy a jelenlegi pénzügyi válság nem engedi meg, hogy sokkal többet áldozzunk erre a térre. Éppen ezért az újrafeldolgozást szeretném kihangsúlyozni. A biohulladékok tekintetében társ előadó voltam, és ezt igen nagy többséggel fogadta el a parlament ezt a jelentést. Örülök annak, hogy eh, megállapíthattam, hogy a bizottság egy eh, irányelv javaslaton dolgozik ebben az összefüggésben. Azonban a belga elnökségtől azt várnám el, hogy eh, konkrétabb ambíciói legyenek. De nem lehet az, hogy csak várunk, amíg a bizottság beterjeszt valamit nyomást kell gyakorolnunk a bizottságra. A bizottság mindig nagyon ellentmondásos vitát folytat. Egyrészt azt mondják, hogy vannak nagyszerű anyagaink, másrészt pedig más anyagokra is szükség van, halljuk például a biztostól. Több komposztra van szükségünk. Nagyon ellentmondásosnak tartom ezt a dolgot. Nyilvánvalóan megkapja az Európai Parlament támogatását ahhoz, hogy tovább haladjon, hogy egyszerűsítse a jelenlegi helyzetet. Pillanatnyilag olyan jogszabályaink vannak, amelyek irányelvekben találhatók meg. Azonban amire igazából szükségünk van, az a jogbiztonság, a világosság, érthetőség és az átláthatóság. Tehát legyünk ambiciózusak úgy, hogy közben realisták maradunk. Legyen például kötelező hulladék szelektálás, hiszen ez gazdaságos és környezetbarát is. Úgy gondolom, hogy néha az a helyzet, hogy különféle stratégiákat dolgozunk ki, azonban eh, szerintem úgy kellene elmozdulnunk, hogy eh, újrafeldolgozó társadalmat érjünk el. Itt van a klíma probléma, fel kell lépnünk a klímaváltozás ellen, és a biológiai sokféleség tekintetében van haladás. A komposztálás például nagyon fontos az, hogy eh, tovább haladjunk így eh, egy kicsit eh, a talaj romlását is eh, jobban kézben tarthatjuk. Nagyon pozitív üzenetei voltak, és ez mind arra ösztönöz minket, hogy legyünk ambiciózusabbak. Köszönöm. Martínez asszony. Miniszter, Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt, miniszterasszony. Nagyon örülök annak, hogy Két fontos kompetencia egyesül önben, illetve feladatkör egyesül önben. Ezek nagyon ritkán találkoznak egymással, a kultúráról és a környezetvédelemről vagy környezetről van szó. Ez kiváló alkalom arra, hogy ne pusztán csak szajkozzuk azokat a célkitűzéseket, amit eh, itt eh, Európában szeretnénk elő, elérni, hanem hogy ezek valóban megvalósuljanak. Engem a kultúra is érdekel, és a környezet is, és a fenntartható fejlődés is. Éppen ezért az anyagokról szeretnék beszélni. A társadalomnak van egy olyan rétege, amelyet igazán szorosan érint, vagy közelről érint ez a kérdés, ez pedig az építőipar. Hogyha újra tudnánk hasznosítani a építő anyagokat, az nagyon-nagyon komoly megtakarítást jelentene Európának. Hogyha tovább folytatjuk ilyen ütemben a lakás és házépítést, akkor hihetetlen nagy területeket hódítunk el a környezetről. Tudjuk, hogy a régi használatlan lakások, házak felhasználat elromosodnak. Nagyon fontos azonban, az, hogy fölhasználjuk, fölhasználjuk az ebben rejlő anyagokat, ezzel hihetetlen megtakarítást érhetnénk el. Örülnék annak, hogyha egy olyan személy, mint ön, ezzel kapcsolatban tenne valamit, legalább egy kezdeményezést tehetne, amelyet a következő elnökségek majd folytatnak. A Princetoni Egyetemen nemrégiben történt ezzel kapcsolatban egy, egy előadás, illetve Ausztriában is. Nagyon fontos a ö, építőiparban a, a felújítás is. Gyakorlatilag ez 25%-kal nagyobb foglalkoztatási arányt generál, mint a rendes építőipar, vagy a szorosan vett építőipar. Ezt összehasonlíthatjuk a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használásával. Egyébként azt is nagyon fontosnak tartom, hogy hogy a helyi lakosságot foglalkoztatja a, a felújítás, hiszen nem a kínaiak fogják felújítani a régi épületeket. Tehát helyi lakosság dolgozna ebbe, helyi munkaerő. És nagyon örülnék annak, hogyha ez az elnökség egy első lépést tenne, kezdeményezést tenne, amit majd követhetnek a ezt követő elnökségek. Köszönöm látom, hogy a környezetvédelem és a kultúra nagyon a kolléganő szívén fekszik, tehát a műemlékvédelem is. Vittorio Prodi. Grazie, non parlerò uh, film. Köszönöm szépen, én nem flamandul fogok beszélni. Uh, Szeretnék mégis köszönetet mondani miniszterasszonynak, hogy ellátogatott hoznák, fontos nekünk ez a eszmecsere. Nagyon komoly gondokkal tartom azt, hogy, hogy megfeneklettek a tárgyalások, nem adtunk a báli nyilatkozatra megfelelő politikai üzenetet, nyilatkozatot a differenciált felelősséggel kapcsolatban. És amíg ezeket a válaszokat nem adjuk meg, addig nem jöhet létre a konszenzus, az, a nemzetközi konszenzus pedig pontosan erre lenne szükség. Ez tehát a realitás. Ez a legnagyobb gond az általános felmelegedéssel, illetve a természetes erőforrásokkal is. Oda jutottunk, hogy föl kell ismernünk, hogy a természeti erőforrások korlátozottak, illetve a Földnek azon kapacitása is korlátozott, hogy a, az emberi hulladékot valahogyan elviselje. Gondot jelent az, hogy a foszilis üzemanyagokat hihetetlenül nagy mértékben használjuk fel, illetve az ezzel kapcsolatos hulladékok felhasználása sem tökéletes. Tehát nem csak a megfelelő anyagkezelésre van szükség, hanem ennél még mélyebbre kell ásni. Arra gondolok, hogy korlátozottak a természetes erőforrások, természeti erőforrások, tehát politikai szempontból kell megoldani a természeti erőforrások kérdését. Nem technológiai megoldásokról kell elgondolkodni, hogyan lehet a lehető leghatékonyabban felhasználni a természeti erőforrásokat. Azt kell megértenünk, hogyha nem tudunk bölcsen egy globális irányítási vagy kormányzási módszert kitalálni, amely számunkra is és a jövő generációk számára is megoldja a természeti erőforrások kérdést, akkor gyakorlatilag kimerülnek rendkívül hamar ezen erőforrások. Ez itten az alapprobléma. És komolyan kell mindezt venni. Most visszatérnék a általános globális felmelegedéshez. Nem halogathatjuk azt, hogy uh, a foszilis energiaforrásokról átérjünk a, a, a megújuló energiaforrásokra. nem, ezt azonnal meg kell tennünk, nem 20 vagy 30 százalékos uh, célkitűzéseket kell uh, kitűznünk, mi hamarabb ezt meg kell tennünk, hogyha egy crash programet, egy azonnali sürgősségi megoldást dolgozunk ki, akkor az nem csak ezt a problémát oldja meg, hanem a jelenlegi gazdasági válságon is segít. Azt kérem tehát, hogy mindezen problémákat vegyék figyelembe, és politikai válaszokat adjanak. Örülnék neki, hogy ezzel kapcsolatban is kifejteni véleményét. Köszönöm, Krista Klassz. Köszönöm. Igen, tisztelt miniszterasszony. Most visszatérünk a két nagy politikai témáról, a mindennapok problémájára. Már hallom a belga elnökségtől, hogy a biocidok esetében szeretne politikai megállapodást. A kérdésem pedig, hogy a tanács meddig jutott el a megállapodásával. Az Európai Parlamentben, legalábbis itt a bizottságunkban eléggé nyilvánvaló irányvonalunk van, és szeptemberben a plénumon fogunk szavazni. Azonban nyilvánvaló az, hogy uh, itt uh, nagyon uh, szigorú cut-off kritériumokat szeretnénk. És szeretnénk uh, világosan meghatározott kivételeket is. Ami nagyon fontos számunkra, az a fenntarthatóság. Állatkísérletekkel is összefügg ez, csökkenteni szeretnék az állatkísérleteket. Biztonságot akarunk, azonban nem akarunk szükségtelenül állatokat kínozni. A biocide rendeletben pont ezt kritizálják erősen. A tanácsot pedig szeretném megkérni, hiszen a bizottságot már megkértem, hogy pontosan definiálják, hogy mely kísérletek szükségesek még, és melyekről mondhatnánk esetleg le. Tehát, hogy ne kelljen mindent tesztelni. Hát így esetleg eh, egy-két állatkísérletről le is mondhatnánk. Richard Zéber itt a víz irányelvről is beszélt, és úgy gondolom, hogy már most van egy-két tagállam, amely attól tart, hogy a biocid dolgot közösségileg akarnánk szabályozni. Nagyon fontos az, hogy ezt a dolgot ne aprózzuk fel a tagállamok között. Legyen egy közösségi megközelítés. Azonban a víz legyen a legfontosabb. Szerintem világosnak kell lennie, hogy ami jó, például a víz irányelv, az ivóvíz irányelv, az legyen az a keret, amelyen belül még mozoghatnak a különféle rendeletek, tehát ezek alá rendeljük a többi rendeletet. Most mindjárt a végére érek. Lehetségesnek kell lennie, hogy legyen egy közösségi engedélyezés, amely biztonságot ad nekünk, és amelynek a költségei is elviselhetők. Tehát itt a biocid anyagokról beszélek, nem a nagy vegyi anyagokról, is kis középvállalatokról van szó, és szerintem a tanácsnak pedig mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy költséghatékony variáns dolgozzunk ki. Köszönöm. Köszönöm. És most uh, Belett kolléga. Köszönöm, nagyon rövid leszek. Miniszterasszonynak sok sikert kívánok ambiciózus programjával szólt a széndiokszid kibocsátások csökkentéséről is a közlekedés területén, és pedig a könnyű haszonjárművek esetében ez egy nagyon fontos téma. Úgy gondolom, hogy sikerül majd a gordiusi csomót is megoldani. Hiszen eh, a környezet eh, káros anyag kibocsát, környezetbe történő káros anyag kibocsátások nagyon lényeges kihívást képviselnek. Mindenképpen eh, megállapodást kell szorgalmazni ezen a téren. Ez az energiával foglalkozó kollégákat is érinti, azonban természetesen vannak környezetvédelmi vonatkozásai is. Arról is szó van, hogy nyomást kell gyakorolnunk azon kollégákra, akik az elektromos járművekért felelősek. Itt vannak már bizottsági előírások, hogy az elektromos autóknak milyen szabványai legyenek. A spanyol elnökség egy nagyon fontos kezdeményezést tett itt az elmúlt fél évben. Tudna igazolni, hogy az ön kompetenciájában továbbra is nyomást gyakorolnak abban a tekintetben, hogy megmaradjanak az elektromos autók szigorú szabványai? Elképzelhető, hogy jövőre már konkrét dolgok, döntések születnek? Igen. Most pedig üdvözölném Antónia Abrámi professzort és az egész velencei csapatot, hiszen a következő pontban a Nemzetközi Környezetvédelmi Bíróságról lesz szó. Szóval, tehát utalnék a kollégáknak, hogy ez lesz a következő napi rendi pont, de most miniszterasszonynak átadom a szót. Ja, dames en heren, um, eerst en vooral bedankt voor de... Ja, de... Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, megköszönöm azt, hogy ilyen pozitívan reagáltak a prioritásainkra, megköszönöm a támogatásukat. Nagyon sok fontos dolgot hallottunk, Aukern asszony említette a finanszírozást. Ez, itt van egy nagyon érvényes gondolata, hogy egy bizonyos szakpolitikát meg akarunk valósítani, akkor ez csak is a szükséges finanszírozás birtokában érvé, lehetséges. Erre utaltam bevezetőben is. Véleményem szerint sokkal láthatóvábbá kell tenni azt, hogy milyen gazdasági értéke van az ökoszisztémának. Ezt sokkal láthatóbbá, tapinthatóbbá kell tenni, és ez kapcsolódik Zéber úr kérdéséhez is. Említette a finanszírozás és az éghajlat kapcsolata A két dolgot nem lehet szétválasztani. Pénzügyi válságot élünk meg, és ez egyfajta lehetőséget is jelent, hogy az alacsony szénfelhasználású gazdaságra térjünk át. jelenleg válságos időszakot élünk meg, padhelyzet alakult ki a, a tárgyalásokban, úgyhogy mindenképpen ezt arra kéne kihasználni, hogy felgyorsítsuk az alacsony szélfelhasználású gazdaságra való áttérés, való áttérést. Aztán biohulladékok, örülök annak, hogy az, ahogy az Európai Parlament erről állásfoglalást fogalmazott meg, mi is próbálunk előrelépést elérni ezen a területen. Gutierrez asszony. Az anyagkezelést említette, illetve az erdőket. Szerintem meg kéne ragadni az alkalmat, és az újra hasznosítást sokkal komolyabban kéne venni. A fenntartható anyagkezeléshez ez is tartozik hogyha egy terméket előállítunk, akkor nyilván azt is figyelembe kéne venni, hogy ezt hogyan lehet aztán újrahasznosítani. Ezzel pedig rátérnék Pródi úr kérdésére, azzal kapcsolatban, hogy nem korlátlanok és végtelenek a természeti erőforrásaink. Ez valóban így van, és ez egy prioritás is jelent számunkra, ezt megtárgyaljuk majd a környezetvédelmi tanácson. Aztán Klász asszony említette a biocid anyagokat. Ezzel kapcsolatban a tanácsban próbálunk politikai megegyezésre jutni. Már korábban említettem az ivóvíz irányelvet, és most pedig röviden visszatérnék, a röviden visszatérnék arra, visszatérnék arra, hogy pontosan milyen, milyen stratégiát, milyen határidőket fogunk majd érvényesíteni természetesen napirendre kell tűzni előbb-utóbb a fenntartató anyagkezelést. Egyébként informális tárgyalásokra már sor került azzal kapcsolatban, hogy Cancúnban mi a teendő, de a legfontosabb dolog azt gondolom, hogy, hogy egy hangon szólaljunk fel, hogy átláthatóan cselekedjünk, illetve hogy egyértelmű üzenetet tudjunk átadni. a tájékoztatást is jobban kell végeznünk. Ez napirenden lesz egyébként az októberi tanácsülésem. És az általános ügyek tanácsán pedig <coughs> illetve azon, ezen az általános ügyek tanácsán is előbb-utóbb ez, ez erre sor kerül. Aztán elektromos gépjárművek, ez a, az az ipar és az energia kapcsolatához vezet minket, de ezek természetesen az elektromos autók nagyon fontosak a környezetvédelem szempontjából, úgyhogy mindenképpen foglalkozunk ezzel a kérdéssel is az elnökség fél éve alatt. Azon kollégák, akik már korábban is elmélyültek ebben, tovább dolgozhatnak. Megköszönöm a rendkívül érdekes kérdéseket, az eszmecserét. Örülök annak, hogy ilyen lelkesen reagáltak az elnökségi programra. Szeretném a továbbiakban is ápolni kapcsolatunkat, bármikor készen állok arra, hogy ellátogassak önökhöz, és örülnék annak, hogyha a parlament is nyomon követni a tanácsi prioritásokat. A parlament túlságosan fontos ahhoz, hogy ne legy, fogjuk, szorosra a kapcsolatot. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sok ötletünk van, nagyon elkötelezettek vagyunk itt a Környezetvédelmi Bizottságban. Reméljük sikerül előrelépni a jogszabályokkal. A parlament Nagójában és kankumban delegációval jelen lesz, és a Lisszaboni szerződés után már mi is részt veszünk az Európai Unió belső fordulóbaiban, tehát most már nem csak a tanács és a bizottság ülnek ott, hanem a parlament. És legalábbis a delegáció vezetői. Nos, nagyon szépen köszönöm Valószínűleg újra fogunk találkozni a soron következő hónapokban. Sok sikert kívánunk, és a legközelebbi találkozásunkig. És most pedig következzen a napirenden szereplő következő pont. A professzor urat már üdvözöltem körünkben. Ő, ő vezeti azt a delegációt, Ábrámi professzor úr, amely bemutatja nekünk ezt a Nemzetközi Környezetvédelmi Büntetőbíróságot, Grunel, urak, Konti, urak, Gárlik úr, és hát ez egy velencei ötlet, ott működik ugyanis a Környezeti Tudományok Nemzetközi Akadémiája, az IAES, és ők eljöttek hoznánk beszámolni erről a projektről, az Európai és a Nemzetközi Környezetvédelmi Bűnügyi Bizottságról, és nem is szaporítom a szót, át is adom neki a szót, úgyhogy indul a következő napi rendi pont. Kérdezem vendégeinket, onnan is szólhatnak, de talán jobb lenne, ha feljönnének ide a pulpitusra, itt jobban látszanak. Ott Okay. So... Hát akkor Először is megadom a szót, hogy a lehető legtömörebben mutassák be nekünk ezeket az elképzeléseket. Őszintén hálás vagyok, hogy fel merült ez a kérdés, és sor kerül erre a meghallgatásra. Köszönöm Jó Leinen elnök úrnak és a többieknek. Ez az egyik legfontosabb kérdés. fontos, hogy ez létrejöhetett ez a gondolat, ugyanis a következő delegációkban nagyon oda kell figyelni arra, hogy az ember megőrizze magát, és ne járulj hozzá a saját kipusztulásához. A meghívásból látni fogják, hogy a legjobb társaságban vannak. Mi az akadémián azon dolgozunk, hogy biztosítsuk a szabadság iránti igényt, de az is bebizonyosodott, hogy az elmúlt négy évszázadban elért gazdagsághoz Hozzá kell járulni annak, hogy az ember kollektív felelősséget vállaljon a bioszféra megőrzéséért. Az akadémia azon van, hogy konszenzusra jusson, empátiát alakítson ki, és ez be kell, hogy vonja azokat is, akik a kormány rudaknál ülnek, és azokat is, akik a periférián ö, helyezkednek el. El kell fogadnunk, hogy mi vagyunk azok, ö, akikre vártunk, és a katasztrófa az nem csak jön majd, hanem már itt van. És most a professzor úr. Onorevole Presidente, onorevole. Ringrazio innanzitutto. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők. Először is szeretném megköszönni az elnök úrnak azt, hogy lehetőséget biztosított számunkra, hogy elmondjuk véleményünket, bemutatkozzunk a Nemzetközi Környezettudományi Akadémia részéről. Megköszönöm a szakbizottság tagjainak azt, hogy már a múltban is eh, nagy figyelemmel, tiszt, nagy figyelemmel tiszteltek meg minket, és remélem ez a közeljövőben is folytatódik ma. Május 13-án küldött el, küldte el jó Leinen úr, a, ö, utána pedig formalizáltuk ennek a meghívásnak a körülményeit. Nos, miért is került sor erre a jelentésre? Nagyon fontos, gond az emberi egészség, illetve az emberi környezet és kettejük kapcsolata, ezek már az ókorban is manifestálódtak, és gyakorlatilag kölcsönös agresszióról beszélhetünk az ember és a környezet között. Ez az ember számára sajnos rendkívül fájdalmas, és rosszat tesz ez a környezetnek is. A legutóbbi katasztrófa, a Deepwater Horizon katasztrófa a mexikai öbölben is mutatja azt, hogy mennyire sürgős, hogy a környezeti problémákat megoldjuk. Nagyon fontos az ellenőrzések, illetve a szankciók rendszerének felülvizsgálata, hogy megfelelő igazságszolgáltatást hozzunk létre. Véleményem szerint ezen szükségességek egyre jobban manifestálónak. Megfelelő, koordinált szabályrendszert kell kialakítani, amely sokkal szigorúbb szabályokat fogalmaznak meg, az ökoszisztémát potenciálisan veszélyeztethető emberi tevékenységeket szankcionálja, illetve nemzet, nemzeti ö, szabályrendszert is kell ehhez csat, ö, csatolni, amely ö, jelle, amelyeken keresztül le lehet csapni az elkövetőkre. Nagyon fontos az, hogy a, meg, a környezetet károsító viselkedés, tevékenységet megfékezzük. Nos, tudjuk azt, hogy a különböző növényvédőszerek, a bopál például milyen komoly emberi egészségre káros hatással van, több száz ember sérült meg, több ezeren vesztették életüket. A tudomány már évek óta tudatában van annak, hogy súlyos a helyzet, és egyre nagyobb figyelemmel kíséri a bolygó egészségét. Meg nyilvánult az is, hogy mi hamarabb megfelelő válaszokat kell találni a problémákra. A műholdas megfigyelési rendszert egyre jobban igénybe vesszük. Náza műholdakat használunk fel ehhez. És a 2001-es San Franciscói konferencia következményeit használjuk fel, akkor több ezer tudós gyűlt össze annak érdekében, hogy tegyen valamit a bolygóért. azóta sikerült a környezetvédelmi vagy környezeti katasztrófák térképét is fölállítani. Nagyon fontos az, hogy, egy, hogy monitoringot hajtsunk végre, és sajnálatosan azt látható, hogy egyre nagyobb mértékben és egyre súlyosabban fordulnak elő a katasztrófák. Az elmúlt évszázadokban nagyon megváltozott a bolygó helyzete, sokkal gyakoribbak a, a katasztrófák. Az úgynevezett fenntartható fejlődés elvének mindez ellentmond. Úgy gondolom, hogy egyetemes értékű a fenntartható fejlődés. Már régóta jelen van ez az egyetemes tudatban is, és 30 éve próbálunk ezért valamit tenni. Ha megnézzük az utolsó 30 évet, akkor azt láthatjuk, hogy a 70-es évektől kezdve egyre jobban megérett az, egyetemes tudat azzal kapcsolatban, hogy milyen súlyos a bolygó helyzete, helyi, regionális, illetve nemzeti szinten is jelen volt már korábban ez a, ez a gondolat, de ahogy itt a bolygót érintő problémáról van szó, ez az utóbbi 30 évben terjedt el. Jogi, tudományos megközelítést kell alkalmaznunk az emberiség részéről, illetve preventív, tehát megelőző védelemre van szükség, illetve olyan igazságszolgáltatásra, amely arányos és elrettentő erővel rendelkezik. Meg kell szabni, hogy milyen, irány, milyen elveket kell mindig figyelembe venni és tiszteletben tartani. Például a szennyező fizet, elvet, aztán a kollektív felelősség, a, előz, a óvatosság kérdése, a fenntartatóság elve, a kiavítás vagy korrekció elve, a, a szennyezés forrásának feltárása is fontos elv. Szabályrendszert kell elfogadnunk, amely hatékonyá teszi az igazságszolgáltatást, irányos, ö, arányos ö, szankciókat kell definiálnunk. Olyan szankciókra van szükség, büntető szankciókra, amelyeket alkalmazunk is azokra, akik károsítják a környezetet. Nagyon fontos az, hogy a, a, az államok bírói a lehető leghamarabb fellépjenek, gondolok itt egyébként például az erdőtüzekre, a görög erdőtüzekre, ha gondolja, később majd erről is beszélhetünk. Tehát azonnal föl kell lépniük a nemzeti bíróknak, hogy a lehető leghamarabb ö, nyomoz, ö, független vizsgálatok vagy nyomozások útján felderítsék a helyzetet. Nagyon fontos, hogy az európai környezet védelmi büntető bíróság megszülesse. Ismét, ismétlem, környezetvédelmi büntető bíróságról van itt szó. Szóval miért van szükség erre? Milyen előnye lenne annak, hogyha megszületne, vagy létrejön ez a testület? Számos télkütőzést elérhetnénk ezzel. Először is azt, hogy az effective justice megvalósítsuk, tehát a hatékony igazságszolgáltatást, és hatékony és effektív igazságszolgáltatást. Ez egy új közösségi intézmény lenne, amely a környezeti erőforrások használatát, illetve károsítását ítélni meg. Úgy vélem, hogy ez rendkívül fontos forrása lenne a Mediterrán Uniónak is. A Mediterrán Unió egyébként az Mediterrán Euróban egyébként a környezetvédelem az egyik legfontosabb alapérték. Nagyon nagy egyébként az igény a környezeti igazságosságra, több tagállam is jelezte ezt, több tagállam szenved a szennyezéstől. Ott van például a Duna katasztrófa is. Nos, a Duna szennyezése is bemutatta azt, hogy valójában nincsen hatékony ökoszisztéma védelmünk. Tudjuk, hogy hihetetlen hihetetlen szennyezéshez vezet, az eh, eh, hihetetlen szennyezésnek hihetetlen költségei vannak, ezt Magyarország, Románia és más országok fizetik meg. Egyébként nagyon sok tengeri katasztrófáról is beszélhetünk, ott van az Erika vagy a Prestige esete. Hihetetlen károkat okoztak ezen katasztrófák, kedves kollégák nem csupán környezeti katasztrófát jelentett mindez, hanem, hanem, hanem ipari katasztrófát is. Ott van például a, a halászat, ott van a turizmus, ezek mind megszenvedték ezt. A tengeri ökoszisztéma is megszenvedte ezt, illetve a foglalkoztatáspolitika és a gazdaság is. Ezt a hatalmas reformot az igen nagy léptékű 97-es reform bűn, ö, környezetvédelmi ö, reformmal összhangban kell végrehajtani. Az irányelv, ennek az irányelvnek az a lényege, hogy a tagállamok ö, büntető jogban is felléphetnek a környezetet károsítók ellen. Nagyon fontos tehát, hogy valós jog legyen ez, hatékonyan lehessen igazságot szolgáltatni környezetvédelmi kérdésekbe. Egyébként az Lisszaboni Szerződés 174. cikke szól is erről. Nagyon fontos az, hogy a környezeti károkat okozók ne maradhassanak büntetlenek, ez olvasható a szerződésben. Az Európai Unió tudatában van annak, hogy egyre több környezeti kárt okoznak, egyre több a környezeti bűntény, de sajnálatos módon az európai tagállamoknak nem mindegyikében harmonizálták az ezzel kapcsolatos büntetéseket. A büntető jogon keresztül kell tehát eljárni a környezeti büntettekkel kapcsolatban. Nagyon fontos lenne ennek a büntetőbíróságnak a felállítása. Az irányelvből világosan kiderül, hogy a környezet védelem szintjét meg kell növelni. Figyelni kell arra, hogy a környezeti károknak, vagy a környezeti büntetetnek még a, még a következményei megfelelően kell ezeket a károkat utána semlegesíteni, és fontos az is, hogy nem csak a szankciókat, hogy nem csak a szankciók nem megfelelőek, hanem a jelenlegi hatályos szankciórendszerek sem. Nos, úgy vélem, hogy büntető jogi szankciókat kell érvényesíteni, ez mindenképpen kvalitatíve mást jelentene, tehát újabb minőséget jelentene, ez mindenképpen jó tenni a környezetvédelemnek. Tehát hatékony környezetvédelemre van szükség, ezért elrettentő lépésekre van szükség. Tudjuk, hogy ha nem így járunk el, az mindenképpen rosszát ez a levegő minőségnek, a stratoszférának, a flórának, a faunának, az ivóvíznek, illetve a fajok megőrzésének. Mi egy intézmény felállításáról beszélünk most, ezt javasoljuk, erről nyilván elmondják majd a képviselő urak és hölgyek a véleményüket. Na most ezzel kapcsolatban van egy, vagy ehhez képest van egy másik elképzelés is, a Nemzetközi Környezetvédelmi Bíróság felállítása, ez egy sokkal komplexebb, bonyolultabb kérdés, de mi ezt az elképzelést is felkaroltuk. Az irányelv aktualitása abból is ered, hogy a tagállamoknak szankcionálni kell a káros tevékenységet. Például a veszélyes hulladékok importját. Nos, hogyha megszületik az Európai Környezetvédelmi Büntetőbíróság, akkor elképzelhető az is, hogy a második nagy reformlépést meglépjük, Főleg, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy az európai tagállamok nagyon fontos befolyással rendelkeznének az International Environmental Court-ban. Tehát a Nemzetközi Környezetvédelmi Büntető Bíróság létrejötte elképzelhetővé válhat. Itt is vannak történelmi okok. Nagyon sok súlyos környezeti katasztrófa büntetlenül maradt. A, a Bopál katasztrófának a perére is gondolhatunk, itt ugye 30 ezeren vesztették, éri, vesztették életüket, és nagyon kevés kártérítést fizettek a megmérgezett áldozatok családjának. És mindez 27, 26 évvel a katasztrofa után következett csak be, akkor kapták csak meg az áldozatok családai a kártérítést. Nos, nem csak a büntetés fontos, hanem az is, hogy a, a szennyező vagy a, a katasztrófa okozója ne maradjon büntetlen. Olyan igazságszolgáltatásra van tehát szükség, amely megegyezik az előbb említett alapelveknek, tehát hatékony környezetvédelemre van szükség, és erretentő erőre. A kérdés az, hogy a nagy környezeti katasztrófákat lehet-e emberiség elleni büntetként kezelni? Azt gondolom, hogy a jelentésemet eh, szétosztották, de a 120 123-as, 122-es, 123-as cikkről, cikkre utalnék, illetve a hetes cikkre is, ezek teszik lehetővé egy ilyen, egy ilyen intézmény felállítása. Azt gondolom, hogy hatalmas lehetőség az számunkra, hogy a környezeti károkat, tehát a, környezetvédelmi, a környezeti katasztrófákat emberiség elleni büntetnek lehet kezelni. Nem pusztán az igazságszolgáltatás kedvéért kell eljárni, hanem az elveinknek kell megfelelni. Két dolgot javasolunk tehát, nem szabad az utolsó katasztrófából kiindulnunk sajnálatos módon még az interneten is meg lehet ezt tekinteni online. Láthatjuk azt, hogy a mexikai öbölben hogyan ömlik ki az olaj folytonosan. Nem csak a folytonosság elkeserítő, hanem az is, hogy milyen nagy mennyiségű szénhidrogén kerül a tengerbe, és mindez, mint említettem, nyomon követhető az interneten. Nos, mi is a javaslatunk? Úgy véljük, hogy tudományos és jogi szakértők véleményét kell meghallgatni, belőlük kell bizottságot képezni, ők vizsgálnák meg a kezdeményezést. Nagyon fontos az, hogy megfelelő dokumentum, dokumentációval rendelkezünk. Gondolok hasonló dokumentációra, mint például a Nemzetközi Büntetőbíróság. Meg kell vizsgálni azt, hogy az ilyen típusú büntetek emberiség elleni büntetnek nyilváníthatók-e. Meg kell vizsgálni azt, hogy milyen statútuma legyen a bíróságnak, és hogy hogyan definiáljuk a környezeti katasztrófákat Meg kell vizsgálni azt, hogy az Európai Környezetvédelmi Büntetőbíróságnak milyen kapcsolata lenne az IKER intéz, vagy testvérintézményével. Olyan szakértőkből kell összeállítani ez a bíró, ezt a bíróságot, amelyek jogi, illetve környezetvédelmi tapasztalattal rendelkeznek, illetve megkérdőjelezhetetlen szakmai tudásuk és függetlenségük. Véleményünk szerint a megelőző jellegű fellépés sokkal fontosabb, mint a represszív jellegű, hiszen ez megelőzi a kárt. Ugyanakkor hatékonyan kell végrehajtani a represszív büntető ítéleteket is. Oda kell figyelni az egészségvédelemre, és az ehhez kapcsolódó tudományos és technológiai problémákra, tehát a kulturális és antropológiai vonatkozásokra is oda kell figyelni. Nagyon fontos az, hogy holisztikusan figyeljük a szennyezést, megnézzük azt, hogy az ökoszisztémákra, illetve a, helyi lakosságra milyen kárt jelent a szennyezés, és hogy mennyiben lehet mindezt emberiség elleni büntetként kezelni. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, megköszönöm a figyelmünket, figyelmüket. Távirati stílusban összefoglalnám, amit elmondtam. A Nemzetközi Környezettudományi Akadémia úgy véli, hogy az önök szakbizottsága elkíván gondolkozni azon, hogy mennyire elképzelhető az Európai Környezetvédelmi Büntetőbíróság felállítása. Nos, ehhez strukturális kérdések is kapcsolódnak. Nos, ezzel kapcsolatban, tisztelt képviselők, a Nemzeti a Nemzetközi Környezettudományi Akadémia dokumentációt biztosít önöknek, illetve a velencei önkormányzat már a velencei önkormányzat, a regionális és a helyi önkormányzat is már is számos lehetőséget biztosított helyszínt biztosított ennek, a, ennek az intézménynek, illetve a megelőző munkának. Nagyon fontos az, hogy tudatosan viszonyuljunk a környezeti károkhoz, a környezeti büntetekhez, és meghívom szeretettel a bizottság tagjait a velencei helyszínen. Ja, muito grazie, professzor Abrami, für die Präsentation. Nagyon szépen köszöntjük professzor úr az ötletek bemutatását a Nemzetközi Környezet Védelmi Bűnügyi Bírósággal kapcsolatban. Nagyon hálásak vagyunk önnek itt a bizottságban, hogy ezt a kezdeményezést megtették. Ugye a környezetvédelmi bűncselekmények, ezek nem úri huncottságok, egyszerűen elfogadják őket mégis, de ez elfogadhatatlan, ezeket szankcionálni kell. Ott van a sok-sok kis bűncselekmény, de hát vannak nagyok is, néhányat említett, és ezek szinte tömeges károkat okoznak a természetben, embereket sebesítenek meg és ölnek meg, és csak néhány országban ö, léteznek azok az instrumentumok, amelyek segítségével a felelősöket meg lehet találni és felelősségre lehet vonni. Ez egy okéza különösen ö, amikor ezek közös javak, tehát határokon átnyúló károkról van szó. Ugye hát ezek közös javak, mint az atmoszféra, az ökorendszerek, ezek túlmutatnak a nemzeti rendszereken, és hát nem érzi senki igazándiból a saját hatáskörébe tartozónak. Úgyhogy itt vannak hézagok, és nagyon jó, hogy eljött hozzánk a munkatársaival, hogy elmondják, bemutassák ezt a projektek, és így tudunk majd később is dolgozni ezen a kérdésen. Néhány kollégának lenne kérdése, megjegyzése a Vittorio Pródi lenne az első, aki szót kér. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, köszönöm a szót, és köszönöm Ábrámi professzor úrnak és az előadását. A mi feladatunk körében itt a bizottságban ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon üdvözlöm ezt a kezdeményezést. A az elmúlt esethez hasonlóan, és itt egy olyan tényállásról van szó, amely összefüggésben van a, egyfajta új globalizációval, gondoljunk a föld felmelegedésére, hát itt teljesen világos, hogy vannak üvegházhatást kiváltó gázok, amelyek bekerülnek az atmoszférába, bárhol is a világon, és természetesen az egész Földet érinti mindez. Nagyon nagy itt a kölcsönös függőség, az interdependencia, és ez a kölcsönös függőség, ezt kell tudni kezelni, és politikai szempontból elengedhetetlen, hogy egy kormányzati rendszerre gondoljon az ember megfelelő hatáskörökkel. De hát ezt a következtetést le kell tudni vonni. Eddig egy koncepciónk volt, és ez nagyon fontos volt, mégpedig a szuverenitás. Ugye ez volt a meghatározó megközelítés. és a nemzetállamok kultúrája volt a meghatározó, mindig abból indultunk ki, hogy ez egy abszolút, abszolút elv, és ezt nem szabad megsérteni. De hát ez egy politikai ö, folyamat, egy politikai érlelődés, amíg az ember eljut ö, az egyéb felismerésekhez most már egészen új tényállásokkal szembesülünk. A kölcsönös függőség, az interdependencia nyomán, és éppen ezért egy új kormányzati rendszerre van szükség, és természetesen új igazság ügyi rendszerre is. Éppen ezért szeretnénk megragadni a lehetőséget, és szükséges is, hogy a szubszidiaritás eh, elvét kiegészítsük új vonatkozásokkal. Itt már nem csak arról van szó, hogy bizonyos kompetenciákat megőrzünk, vagy továbbadunk egy felsőbb, vagy esetleg egy alsóbb szintre a szubszidiaritás elvének, most mindkét irányban működnie kell. A nemzetközi kérdéseket már nem lehet nemzeti szinten megoldani. Tehát meg kell találni egy olyan megállapodást, hogy konszenzusban tudjunk fellépni az ilyen helyzetek és jelenségek ellen. És természetesen politikai megoldást is kell találni mindezekre a problémákra. És ennek valóban büntetőjogi következménye is kell, hogy legyen, és ez az érvelés teljesen jogos ebből a szempontból. A szuverenitás abszolút koncepciója és említésre került, és itt én mindenkelőtt az Egyesült Államokra hivatkoznék, különösen a Nemzetközi Büntetőbírósággal kapcsolatban. Azt mondja az USA, hogy amerikai állampolgár csak is és kizárólag amerikai bíróság előtt vonható felelősségre, és csak amerikai bíróság által ítélhető el. Azt gondolom, ez nem helyes. Ugyanis vannak olyan felelősségi körök, amelyek ezen túlmutatnak. Természetesen ez egy nagyon hosszadalmas folyamat, de ha a globalizációt objektíven nézzük, akkor látni fogjuk, hogy a megfelelő eszközöket kell tudni ö, alkalmazni, és azok per definíció nem supranacionálisak. Európában már megvan a tapasztalat, hogy szükség lenne egy új igazgatási szintre, amely supranacionális, és ezt teszi számunkra lehetővé a supranacionális, azaz nemzetek fölötti problémák megoldását. Azt hiszem, hogy az első lépéseket Európában, ha vonakodva is, de már megtettük, vagy legalábbis elkezdtük. De ezzel Szóval azt a célt kell tudnunk kitűzni, hogy a megoldást is találjuk meg egy ilyen nemzetközi bírósággal. Köszönöm szépen, Vittorio ezt a nagyon méreható és szinte már filozófiai mélységű felvezetést a témával kapcsolatban, de hát egy nagyon jó hozzászólás volt a problémával kapcsolatban, ahol létezik egyfajta hézag valóban. A szubszidiaritás és a supranacionalitás, tehát itt ugye a nemzeti szuverenitás és a nemzeteken túlmutató bűncselekményekkel kapcsolatban, ezeket nem fedi le az igazságügyi rendszer. Van még egy hozzászólásunk. Köszönöm szépen Ábrámi professzor úrnak a kezdeményezés bemutatását. Optimistán szólva ez a kezdeményezés lehetővé tenné számunkra, hogy számos környezetvédelmi kérdéssel foglalkozzunk, és hozzájárulhatna ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk. Természetesen ez most még csak egy ilyen ötletbőrze fázisban van, a brainstorming fázisában. De hát kérdezem, tudná-e konkrét kérdésekre is válaszolni? Milyen funkciója lenne a bíróságnak? Hogyan tudna például nyomozni? Hogyan tudna bizonyos esetekben meghallgatásokat szervezni, szankciókat foganatosítani konkrét projektekkel kapcsolatosan? Én úgy gondolom, hogy meg kell nézni, hogy ez a bíróság jogi személyeket, jogi személyekkel foglalkozna, természetes személyekkel is, és milyen jogi személyekkel, ha igen, akkor meg kell nézni, hogy itt az egész establishment hogyan néz ki. És ami pedig a mexikai öbölben történt katasztrófát illeti. Itt látjuk, hogy egyetlen társaság a vétkes, de bizonyos esetekben, például a balti tenger esetében számos olyan entitás létezik, amely felelős, például a, miatt, hogy nő a mérgezettsége a balti tengernek a toxicitása. Néha a társaságok felelősek a szennyezésért, de nagyon nehéz mérni, hogy ki és mennyiben milyen választ tud adni erre a kérdésre. Ráadásul szeretnénk egy uniós bíróságot, és egy könnyebb feladatunk is lehet. Ugye az Unió már mm, meglehetősen előre haladt a jogi hagyományok terén, de hogyha harmadik országokat és bevonjuk, például Oroszországot, Kínát, az Egyesült Államokat, Beloruszt a folyamatba, különösen, hogyha nem is vesznek részt a projektekben. Hogyan lehetséges ez? Köszönöm, köszönöm szépen. Nick Griffin. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a professzor úrnak ezt a lenyűgöző felvezetést. És egyetlen egy egyszerű kérdésem lenne, hogy az akadémia tervezi-e vagy támogatja -e, hogy ez a globális felmelegedést tagadók elleni propagandát is próbálja majd valamilyen módon szankcionálni. Igen, hát, mint mindig, egy szép és provokatív kérdés, tehát elhangzott, úgyhogy akkor ö, most még egy meg hozzászólónk van, adom is a szót, nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen, köszönöm szépen, professzor úr. Köszönöm. Ez egy rendkívül jó kezdeményezés Eh, hogy egy ellenőrző szervre van szükség, különösen ha ez a bíróság nemzetközi szinten fog működni. A bíróság azután később a katasztrófák hatásáról dönt, és ez az utolsó link, az utolsó pont az események láncolatában. És hát meg kell nézni ennek a természeti katasztrófának a mienségét. Láttuk, hogy a BÖP egyszerűen ő nem vette komolyan a szakértők jelzéseit a British Petroleum. Szóval kérdezem, hogy lesz-e az ellenőrző szervekkel valamilyen együttműködés, ugyanis a, a megelőzés a legfontosabb a későbbi kezelés az már csak a, a végstádium, és az utolsó stádium aztán a szankciók. Úgyhogy azt szeretném tudni, hogy van-e szerepel ez a tervekben, hogy kialakuljon az előrejelzés, a megelőzés rendszere információk segítségével, a korai szankcionálás is elképzelhető, hogy az igazi nagy természeti katasztrófák be se következzenek. Köszönöm szépen, és még Éva Lichtenberger kért szót. Nagyon szépen köszönöm. Én látogató vagyok itt a jogi bizottságból, és mi is foglalkoztunk a határon átnyúló környezeti bűncselekményekkel néhány esetben, azért ugyanis de facto probléma ez. És nem véletlen az sem, hogy bizonyos veszélyes létesítmények véletlenszerűen mindig határ közelben vannak. Gondoljunk az atomerőművekre, szemétégető berendezésekre, bőrcserző létesítményekre. Tehát itt egy nagyon széles alkalmazási kör van erre a jogi esetre vonatkozóan. Ami engem igazándiból érdekel, az az, hogyha van egy ilyen uniós vagy globális büntető törvényszék, akkor hogyan lehet elérni azt, hogy legyen jogalapja, és milyen formában tudjuk ezt megteremteni, azt a jogalapot, ami aztán kötelezően vonatkozhat az adott tagállamokra, most ugye az uniós, Európai Uniós szintre gondolok, tehát hogyan lehet itt a büntető jogilag releváns kérdéseket, az élet és veszélyeztetését például. A jogi bizottságban már szó esett ilyen esetekről, amikor határon átnyúló bűncselekményről volt szó, és itt egyszerűen csak az volt a lényeg, hogy legyenek büntető szankciók, és a tanács ezt eddig elutasította, sőt, mit blokkolta. Tehát eh, itt eh, az Európai Unióban is még nem jutottunk túlságosan messze azon az úton, hogy a saját cselekvéseink következményeit levonjuk határokon átnyúlóan, és van-e már megfontolás az esetleges megoldásokra? Hogyan lehet ezt egyáltalán elindítani? A cél az világos, csak éppen az odavezető utat még nem igazán látom. Nagyon sok ezen a bukkanó és a buktató, de hát hogyha az ember tudja, hogy hogyan lehet eltávolítani ezeket a buktatókat, akkor én már ezért is nagyon hálás lennék. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy a jogi bizottság is képviselteti magát. Ez fontos, és szükség is van erre, ha tényleg komolyan veszük ezt a kérdést, akkor a jogi bizottságnak is részt kell ebben vennie, ugyanis a büntetőjogban mindez idáig az élet veszélyeztetése, tehát személy veszélyeztetése. Ez, erről már beszélünk, de amikor egy ökoszisztémát veszélyeztetünk, akkor ott bizony új megközelítésekre, kezdeményezésekre és új büntetési normákra van szükség. Nos, úgy értettem, hogy a római szerződés, ugye ez az alapja nemzetközi büntető bíróságnak, amely az emberiesség elleni bűncselekményekben illetékes. Tehát ezt a jogalapot kellene kiterjeszteni az ökoszisztéma elleni védségekre, bűncselekményekre is, mert hogy ez is az emberiség elleni bűncselekmény, csak szélesebben kellene azt definiálnunk. Ez a nemzetközi bíróság ma már ismét akkor is akcióba lép, hogyha valamilyen hézag van a bűnüldözésben, tehát egy valamilyen bűncselekményt a tagállami hatóságok nem értékelnek bűncselekményként, azaz ez nem büntetőjogi tényállás az ő esetükben. Na most hasonló lehet a helyzet ezeknél a környezetvédelmi bűncselekményeknél, hogyha van tagállami szankcionálási lehetőség, akkor ott fel lehet lépni ezzel, nem csak éppen ha nincs ilyen, akkor a Nemzetközi Környezetvédelmi Büntetőbíróság hatásköre kapcsolódna be. Na most ez az Európai Bíróság hol helyezkedne el kell? Ez még plusz, ha már lesz egy nemzetközi bíróság, ugyanis az Európai Unióban nem annyira valószínű, hogy egy környezetvédelmi bűncselekményt nem szankcionálnak. Jó, persze, ez ugye válasz kell ezekre a kérdésekre. Professzor úr, hát nagyon sok kérdés hangzott el, és van még egy, Karin Kartenbach. Csak egy nagyon kis tisztázandó kérdés, nem vagyok jogász. De úgy értettem, hogy ez a bíróság csak büntetőjogilag releváns kérdésekben lenne illetékes. de hát akkor ez azt jelenti, hogy szándékosan, előre megfontolt szándékkal kell elkövetni. De hát ha egy belesetről van szó, akkor ezt hogyan lehet bizonyítani? Akkor a bíróság ezzel nem tudna foglalkozni? Szóval ez tényleg csak laikus kérdés, ugyanis ez az értékelés kérdése, azt mondom, hogy vannak a gazdasági javakat illetően teljesen világos értékelési lehetőségek, de az ökoszisztémával kapcsolatban ez nincs így. Tehát kihatározza meg ezt előzőleg. Igen, köszönöm. Hát nagyon érdekes megjegyzések, kérdések hangzottak el, és akkor, ha élne a lehetősége, professzor úr, hogy válaszoljon nekünk, megköszönnénk. Mm, mm. Köszönetet mondok a tisztelt képviselőknek nagyon-nagyon fontos és lényegre törő kérdéseket tettek föl. Kezdjük talán Pródi úr lényegre törő meglátásaival. Nos, a szankciók alkalmazása, illetve a szubszidiaritás kérdésének összekapcsolódása, illetve a szuverenitás elvének nem tiszteletben tartása. Azt hiszem ez a, ezen három téma köré csoportosul a dolog. Nos, a reform, tehát a, az Európai Környezetvédelmi Büntetőbíróság megszületése semmilyen ö, szuverén vagy szuverenitásra vonatkozó elvet nem sért meg. Mindennyian tudjuk, és ezt érvényes az olasz alkotmányra, vagy bármilyen más alkotmányra is, hogy minden állam féltékenyen védi a saját szuverenitását és a saját szankcióit, szankcionálja azon viselkedéseket vagy fellépés tevékenységet, amely törvénybe ütkezik. Tehát a szuverenitás elvének nem vont ellent a bíróság felállítása. Miért is van ez így? Azért, mert minden állam, minden EU-s tagállam a továbbiakban is folytatja a saját igazságszolgáltatását. Természetesen harmonizálni kell mindezt a környezetvédelmi irány elvvel kapcsolatban, tehát a környezetvédelem büntető jogi kihatásaival foglalkozó irányelvvel kapcsolatban, és ugyanaz az ugyanaz a, és ismételten a, a, már korábban is bevetett hasonlatot említeném, hogy mindez nagyon hasonlít a joghoz, Ott is harmonizálni kell, de minden áram továbbra is szuverén. Nos, azzal kapcsolatban kéne például harmonizálni a fellépést, hogy mi jelent bűncselekményt, környezetvédelmi bűncselekményt. De mindezt természetesen a vonatkozó irányelv tükrében kell megtenni. Ez már előrevetíti azt, hogy hogyan kell viseltetni a bíróság iránt, és ez rávezet a harmadik kérdésre, az éghajlatváltozás kérdésére, hiszen büntetünk például olyan fellépéseket is, amely, vagy olyan tevékenységet is büntetünk, amely a, károsítja az ózonréteget. Prodi úr és mások is egy kérdésnek a különböző aspektusait vetették fel, és ez mindez a szubszidiaritás elvéhez kapcsolódik. Nos, pontosan a szubszidiaritás elvét alkalmazzuk, amikor létrehozzuk az Európai Környezetvédelmi Büntetőbíróságot. Miért? Hát egy nagyon egyszerű oknál fogva. Azért, mert ez egy kiegészítő erő vagy lehetőség. Erre korábban utalt Jó Leinen úr is. A bíróság akkor lép fel, amikor, vagy ott lép fel, ahol vége van a nemzeti bíró, vagy tagállami bíró hatáskörének. Hogyha teljesen tehetetlen a tagállami bíró, ha tökéletes az inercia, akkor fel is váltjuk az ő tevékenységüket. Tehát kiegyenlítődnek itt a viszonyok. Nézzünk például egy példát, a román aurul esetet. Mi történt volna, hogyha ha, ha ö, a több százezer liternyi ö, mérgező sár anyag Dunába ömlésekor már létezett, létezett volna a bíróság. Bizonyára nem azt tette volna, hogy nem történt semmi gond, nincs is szankció. Így nem lehet viselkedni. Tehát minden tagállam saját maga alakítaná ki a büntetést, de egy dolog a szankció, a másik pedig a szankciónak az alkalmazása. És pontosan itt jelentkezik a probléma lényege. Hogyan lehet hatékonyan alkalmazni a büntetést? Az Európai Unió évekig beszélt a szankciók arányosságáról, hogy ezek mennyire erretentőek. Egyáltalán erretentőek-e? Mennyiben erretentő egy szankció, hogyha nem is alkalmazza? Itt valójában megbecsüljük csak a dolgokat. Nos, a bíróság a, re, a jelenleg létező nemzetközi büntetőbíróság működése példaértékű. Ők sosem most felteszem, hogy, hogy, lép, hogy föláll majd egy nemzetközi környezetvédelmi bíróság, most hagyjuk egy kicsit a nemzeti, nemzetközi büntetőbíróságot. Tehát, ha feltettük volna 72-ben, amikor sor került az első stokholmi világkonferenciára, tehát, hogyha feltesszük, hogy akkor a környezetvédelem téma lett volna, senki sem képzelte volna el azt, vagy senki tudtam volna azt elképzelni, hogy olyan mértékben fejlődik a környezeti tudat, mint ahogy ez meg is történt. Hogyha mi gondoltuk volna egy megelőző intézkedése, mint például a környezeti hatás tanulmány, vagy a stratégiai környezeti hatás tanulmány, vagy a Brandtland elvre, akkor ezt nem tudtuk volna elképzelni. Úgyhogy nagy a bizalmam éppen ezért. Hogyan is működne a, a büntetőbíróság? Próbálok gyorsan válaszolni, hiszen elnök úr is figyelmeztetett arra, hogy az idő véges. Tehát mi lenne a feladata a bíróságnak? A legelső és legfontosabb a megelőzés lenne. Képzeljünk csak el egy hajót, vagy egy ö, ö, motor, vagy egy, vagy egy ö, Tehát, hogyha egy hajó, egy illegális engedélye nem rendelkező hajó megérkezik Európába, és a nemzeti hatóságok, a tagállamok nem tartóztatják fel, akkor ezt mi tesszük meg a bíróság részéről? Nos, aztán fölmerül a személyes felelősség kérdése, hogyha meg, hogyha nem éltek a szankciós jogaikkal a, a, a nemzeti hatóságok, akkor mi ebben segítünk, tehát mindenképpen valahogyan ki kell egyensúlyozni a, a bűncselekmény, illetve a szankciók közötti kapcsolatot. a balti tengerrel kapcsolatban, ugyanezt válaszolnám, a mindegyes személynek meg megvan a felelőssége, hogy hogyan kell eljárnia egy környezeti bűncselekmény esetén. Aztán a károk kérdése, hogyan lehet a környezeti katasztrófák után eljárni. Ez most az mindenkit érintő probléma, ugyanis a károk nem csak a környezeti károkat, ökológiai károkat jelentik, hanem a biológiai károkat is, illetve arról is szó van, arról is szó van, hogy hitelét veszti egy adott régió, tehát az emberi erőforrások is nagyon megszenvedik. Ezt köszönöm szépen. Ja, professzor Abrami, vielen herzlichen Dank. Abrami professzor, köszönöm Kunert, Conti, Antoni uraknak, hogy eljöttek. Látják, hogy a parlamentben is érdeklődés van, és elkötelezettség kezdeményezését mi is érdeklődéssel követjük, és valószínűleg még több anyagra van szükségünk. És valószínűleg nagyon értékes eszmecsere lesz majd. Meglátjuk, hogy hogyan folytathatjuk a témát, hogy a fokhíjakat is betöltsük. A környezeti bűncselekmények és a hiányzó szankciós mechanizmusok között. Tehát szeretnénk a felelősöket megnevezni, és itt bűnüldözésre is sort kell keríteni, hogy esetleg a megelőzés fontosságát is jobban tudatosítsuk. Kedves kolléganők, kollégák, véget ért az ülésünk. Akik nem maradnak a koordinátorok ülésén, azoknak mind kellemes nyári szünetet kívánok, jó pihenés, nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt fél évben, és szeptember 6-án 19 órakor Strasbourgban különleges ülésen találkozunk. Az ülést ezennel berekeztem. Most a koordinátorok ülése következik. Köszönöm. Wonderful.